Ashley Fox úr, urat nevezzük ki az MV szakbizottság tagjává, hogyha ezzel kapcsolatosan senkinek nincs fenntartása, akkor ezt most elfogadottnak tekintjük. Úgy látom, senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak tekintem. A szavazat magyarázatok következnek most. Az első kollégium